D és ENF frakciótól, illetve független képviselőtől, képviselőktől jelöltek listáját kaptam meg a szakbizottságokba. A jegyzőkönyvben szerepel ez majd, hogyha nincs észrevételük, akkor megerősítetnek minősül a tagságuk. A